Uh, dear friends, we've got a lot of problems. Kedves probléma. Felmerült egy kis probléma ezzel a fontos híringel kapcsolatban. Miért? Mert egyes kollégák fél órája, egy órája tájékoztattak, hogy a reptére kellett menniük, mert két és fél-három órával előbb ott kell lenniük, úgyhogy nincs itt elég kollega. A másik oldalon viszont az én helyzetem is nagyon nehéz, mert 4 órakor kellene elmennem, általában 5 óra, elvileg 5 óra 30-ig tart ez a meghallgatás. Nem lenne semmi probléma. De más... De azt hiszem, hogy másrésztről, akik viszont itt vannak, ugyanolyan fontosak. Nem tudom, honnan jött ez a hang. Á, látom, látom, látom. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érzékeny megközelítés. Az én javaslatom a következő. Kezdjük el az ülést, tartsunk meg egy panelt, meghallgatjuk a szakértőket, az előadókat. 7-8 percben, ha elő tudják adni, amivel készültek, és aztán a vitát is lehet folytatni összevonhatunk két panelt is, és még önök is vitatkozhatnak egymással. Talán, ha fél órával, 40 perccel lerövidíthetjük a meghallgatást, tehát hogyha egyetértenek ezzel, akkor már kezdhetjük is. Meg se kérdezem, hogy egyetértenek-e, mondja az elnök, már kezdem is. Látják tehát. általában szoktam egy ilyen kis bevezetőt tartani, 5-6 percet. Két-három eh, mondatot mondok most csak. Az Európai Unió eh, jövőbeli energiarendszerében az energiatárolás nagyon fontos. Ezt önök is nagyon jól tudják, az elektromos autóban is ez a legfontosabb téma. A megújuló energiaforrások esetében is a, a tárolás a legfontosabb probléma, úgyhogy térjünk is rá azonnal a témákra és most megadnám a szót rögtön az első hozzászólónak, Patrick Clarence-nek, aki az energia tárolásért felelős társaság elnöke. Általában szoktam néhány szót szólni az előadókról, a szakértőkről, de most ezzel is lerövidítjük a meghallgatást. Tulajdonképpen már ismerjük egymást. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor már kezdem is. Patrick Lorenznek hívnak, az íz, vagyis az Európai Energiatárolási Egyesületnek az elnöke vagyok. Megpróbálom rövidre fogni az előadásomat, mert pár másodperc már el is telt az íznek. Három fő célkitűzése van az egyik hogy megértessük az energiatárolás hozzáadott értékét, aztán egy eh, méltányos eh, piaci dizájnt hozzunk létre az energiatárláshoz, és eh, ennek a technológiának a továbbfejlesztése a harmadik célunk, megfelelő finanszírozás biztosítása. Látni fogják, hogy az íz tagjai nagyon számosak, kb. 40 ilyen e, társaság van, vagy e, cég, mm, e, ők a különböző kutatókat, fejlesztőket, szolgáltatókat, települési szolgáltatókat, közműveket képviselik, akár versenytársas is találhatók ebben, és ez nagyon jó, mert így az íz véleménye az ágazat véleményét tükrözi. Az energia tárolásban különböző technológiák léteznek, nem csak egyetlen technológiáról van itt szó, és ezért annyira bonyolult itt a helyzet. Öt ilyen lehetőség van, a vegyi, az, elek, az elektronikai, az elektrovegyi, elektrokémiai, mechanikus és a termális tárolás. Látni fogják később, hogy a hidrogén és akár a természetes szintetikus gáz különböző mm, tárolási lehetőségekre van utalva, minden tárolási technológiának megvannak a hozzáadott értékei. A rendszerben ezek összeállnak. Látni fogják, hogy az energiatárolás mindenhol megvan a lakókövet környezetekben, az iparban, az erőművekben, a fotovoltaika és a szél területén mindenütt különböző technológiák érvényesek a különböző szolgáltatásokra, és ezeknek megvannak a maguk specifikus jellemzői. Megpróbáltuk összeállítani, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az energiállátás, hagyományos, illetve megújulók, aztán az átvitel a kérdése, általában ez sokkal gyorsabb, mint más kiegyenlítő szükségletek. Hogyha például egy akkumulátort kell beindítani, akkor egy másodperc tört része alatt rendelkezésre áll az energia, hogyha egy erőművet kell beindítani, ez sokkal tovább tart nyilván. A, ez, szó, az elosztás és az ügyfélszolgálat területén is nyújtunk támogatást. Szeretnénk világosá tenni, hogy nem, nincs egyetlen csodaszer mindenre, a technológiák mixére van szükség, és ehhez mindent figyelembe kell venni. hogyha jogi keretben állapodnak meg, akkor az nagyon fontos, hogy a technológiák egyes, egyemást kiegészítsék és támogassák, ne pedig blokkolják egymást kölcsönösen. A a frakciókkal is volt már egy meghallgatás, és ott az egyik frakcióval, és ott is elhangzott már, hogy nagyon sok megújuló energiaforrás áll rendelkezésre, például a fotovoltaika területén, és ezt figyelembe kell venni. Mindenki maga döntheti el, hogy be akar-e táplálódni a gerinchálózatba, vagy nem, mikor szeretné ezt használni, és lépésről lépésre lehet föláll, fölépíteni a rendszert. Nincs szükség egy hatalmas erőműre, ezeket modulokból is létre lehet hozni. Ami a az átételt illeti, itt is nagyon sok támogatást tudunk biztosítani. Nagyon gyors kiegyenlítésre van tehát szükség. Aztán emellett szeretnénk a fogyasztókat felkészíteni, és ez is különböző formákból állhat hőtárolás, energiatárolás általában, villamos energiatárolása, és általában nem a legegyszerűbb, nem a leggyors, a legolcsóbb megoldás a legjobb. Meg kell értenünk azt, hogy a meglévő piaci dizájn a villamosenergia rendszerben történelmi eh, fejlődés eredménye. Eh, központosított eh, erőművekről van szó, illetve energiaelőállításról van szó ahhoz, hogy mindez az új rendszerhez kapcsolódjon, vagy igazodjon, ahhoz az energiatárolást ebbe föl kell venni. Ki, ki, lehet, ki lehet felelős az energiatárolásért? Ez, az energiatárolás, az energia előállítás egy, egyik eszköze, akkor az energia előállítók alá tartozik, vagy lehet-e esetleg akár fogyasztónak is ilyen energia tárolási rendszere. Aztán az energia tárolásnak a megvalósítása nagyon nehéz is lehet. Adók, illetve illetékek kérdése ugyanúgy felmerül. Ki kell zárni azt, hogy a fogyasztónak kétszer kelljen fizetnie érte. Az is nagyon jó, hogyha a folyamatosan felhasználható, szétozható, megújuló energiaforrásból származó energiát használhatjuk a rendszerbe. A rendszer minden eleme a piacon kell, hogy képesélve legyen. Nem, kell, nem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy egy adott piacon az összes energiát piacra bocsássa, a leg, hogy, vagy hogy egy szolgáltatást nyújtson. Emellett szintén nagyon fontos, hogyha én jobb szolgáltatást biztosítok, akkor ehhez jobb ezért, nem, ezért eddig nem kaptam több pénzt, ezt meg kell változtatni. Aztán a biztonság az új technológiával is nagyon fontos. Mm, hosszú távú szerződéseket szeretnénk, hogy beruházni tudjunk, és ezt meg tudjuk valósítani, mert 8-9 éves beruházásokra kell sort keríteni. Ez a lényege az energiatárolásnak. Nagyon sok technológiai szempont van itt, tehát a piaci dizájnt eh, ki kell egészíteni, és nem kérünk pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen, elnök. Patrick Clarence nagyon ismert az ágazatban, hiszen az energiatárolás eh, helyzete 2011 óta eh, nagyban megváltozott, és nagyon sok tagja van ennek a társulásnak, három, meg háromszorozódott a tagtársulások eh, száma, illetve 2003 óta dolgozik a klíma és energia ágazatban, úgyhogy mi emlékszünk az ön tevékenységére korábbról is. Köszönöm szépen a hozzászólását. Thomas Hammer következik, aki a aki nagyon sok helyen tanít fizikát, nyilván eh, ismerik is egymást. Bon Aachen, eh, Köln mm, egyetemein tanít, illetve a Max Planck eh, intézetben is dolgozik, illetve a környezetvédelmi Tudományos Központ vezetője Augsburgban. Tessék, megadom a szót. Thank you very much for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Megpróbálok most egy általános áttekintést adni arról, hogy az energia tárolást hova kell elhelyezni az energiarendszeren belül. Az energia tárolása elsősorban arról szól, hogy hogyan tudjuk integrálni egymással az energia hordozókat, és hogyan és hogy megfelelő tárolási módszereket találjunk, ahhoz a versenyző technológiákat kell egymással összevetni. Négy pontban szeretném összefoglalni, amit eh, mondanék. Megpróbálom összevetni a különböző energiatárolási technológiákat. Általában nagy elektromos villamosenergia hálózataink vannak. Ebből kell kiindulni, az e- európai projekt minden sokféleségével együtt jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. Aztán rugalmasságra törekszünk, ugye az elektromos autók jövőjét építjük, és jó lenne, hogyha egyre több helyen lehetne ezeket rákötni az elektromos hálózatra, nem csak otthon. Aztán az ágazatok összekapcsolása is egy fontos kulszó. Például, hogy hogyan lehet az elektromos rendszert a fűtőrendszerhez kapcsolni. Hatalmas lehetőségek vannak ebben a következő évtizedek során arra, hogy kiegyenlítsük a volatil, napi szinten is volatil energia árakat. És ezzel két legyet ütnénk egy csapásra, és akkor ott van az energia tárolás. Itt most arra koncentrálnék, hogy bemutassam, hogy lássák, hogy egy, az egyik ország szél energiája, az eróziós görbéje európai szempontból hogyan egyenlíthető ki majd látják, hogy a zöld és a piros és a kék vonalak hogyan alakulnak. Modelleztük már több éve ezt az összefüggést, és azt látjuk, hogy ha nagy hálózatokat hozunk létre, különösen, akkor a szélenergia ingadozását nagyon jól ki lehet egyenlíteni, tárolás nélkül is, vagy hát kis tárolási igény mellett. Ugye az északi tenger környékén van bőven szélenergia. És hogyha ebbe az irányba akarunk elmozdulni, akkor erre építeni kell. Most átugrok egy diát. Nézzük magát a tárolási technológiákat. Ez egy felülről lefele építkező modell, német képes példákkal. Ha csak a villamos energiahálózatot nézzük, és azt, hogy ezben mennyi a megújuló energiák aránya, ami 18%-os jelenleg, de tárolni kell az energiát nyilván, de nem egy elég akkumulátor jellegű tárolókra gondolni, hanem a szezonális változékonyságot is valahogy ki kéne egyenlíteni. A szezonális kiegyenlít jelentés a hidrogénnel összefüggően valósítható meg. Ez sokkal hatékonyabb lehet, mint a házi hő vagy áramtárolás. Ez egy kicsit későn jelent meg a gondolkodásban, de azt látjuk, hogy 2040-45-50 környékére ennek a hidrogén technológiás energiatárolásnak fel fog ívelni a jövője, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Ami a közszférát, illetve az ágazatok összekapcsolását illeti, itt sokkal bonyolultabb a kép. Ha villamos áramot viszünk be a fűtési rendszerbe, ennek sok előnye lehet például a hőcserélők révén, amely három-három félszeresére növelheti a jelenlegi rendszerek hatékonyságát. És akkor megújuló erő energiahordozók is becsatolódnak így a fűtés hálózatba. Minden rendszernek van egy saját tehetetlensége, de ez itt lecsökkenne. És a távfűtési rendszerekben pedig ez rugalmasságot adna, és növelné a hatékonyságot ugyancsak. Ha a távfűtésbe bekapcsolunk elektromos energiát is, akkor jobban tudjuk a hőcserélést, akkor 10-15 kWh megtakarítást érhetünk el. Ez semmilyen más tárolási technológiával nem működne. Ez az ábra azt mutatja, hogy az éjszakai nappali ö, tárolási igény milyen a távfűtésben, napi és éves szinten, illetve azt is látjuk, hogyha vegyes rendszert működtetünk, akkor gyakorlatilag elektromos energiatárolásra nincs is szükség többé, csak hőtárolásra míg a tisztán elektromos alapú rendszer esetén nagy tárolókapacitás lenne szükség hidrogénes rendszerre. Tehát a vegyes technológia minden irányból nézve előnyösebb, és ennek a technológiának az alapjai gyakorlatilag már ma is hozzáférhetőek, és lehet már ma is demonstrálni, hogy hogyan működne sok helyütt hatékonyan. Ezzel el is jutottam a következtetésekig. Nagyon fontos, hogy jobban figyelembe vegyük, hogy milyen energiaforrásaink vannak. Ugye északon a szél, délen a nap Európában. Ezt tudjuk ugyan, de nem használtuk még ki eddig, és ez tipikusan európai feladat lehetne, hogy ezt kidomborítsa, és építsen erre. Aztán nyilván szükség van rendszerekre, de legyünk a technológiákra nyitottak, ne döntsük el előre, hogy mit akarunk. Technológia nyitott rendszerekre van, szabályozásra van szükség, és a kapcsolt rendszerek a leghatékonyabbak. Ez már most is látszik. Az egyetemi kutatók ezt sokszorosan megerősítik. Ehhez azonban egy szigorú szabályozás kellene, amely már az energia elosztás szintjén versenyt teremt a piacon, és vagy a tárolással, vagy a kaplinggal a társítással ér el eredményt. Lehet, hogy egy kicsit eretnek, amit mondok, de azon is gondolkodnunk kéne, hogy amit ma csinálunk, az mennyiben összeegyeztethető a piac liberalizációs szándékunkkal. Ezt az új rendszert csak egy nagyon liberális rendszeren belül érdemes bevezetni, és eddig az államok túlzottan domináns szerepet játszottak ebben az ágazatban. Tudom, hogy ezt nem mindenki szereti hallani, de én meggyőződött híve vagyok a liberalizációnak, különösen a villamos energia hálózatok liberalizációjának. Tudom, hogy ez a jelennel és sokak felfogásával ellentétes. Még egy gondolatot engedjenek meg a politikai vitába, hogy hozzam be ezt, hogy a PV és a tárolós rendszerek minél több projektet építünk föl Afrikában, abból sokat tanulhatunk, hogy hogyan működik ez. Észak-Afrika falvaiban hatalmas változást lehetne elérni ezekkel a rendszerekkel. Köszönjük szépen, professzor úr. Hosszan beszél, de ez az én hibám is, mert nagyon egyetértettem azzal, amit mondott. Thank you very much, professor. Köszönöm szépen. Most jön eh, a következő felszólalunk. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eh, bemutathatom Hatsimakakis urat, aki korábban az ITRE szakbizottság tagja volt, de ha jól tudom, két eh, parlamenti cikluson keresztül, tehát tíz éven keresztül igen aktív képviselőről volt szó, a hetedik keretprogram előkészítésében tevékenyen részt vett, és ő volt az egyik legnagyobb harcosa az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek. Nem is tudom, öten vagy heten vagyunk itt az Európai Parlamentben, akik ezt ennyire támogattuk, és mi nagyon, nagyon támogattuk ezt mindenféle módon. Hacimarkakis úr következik. Most ő a Hidrogén Európának a főtitkára. Az Európai Parlamenti posztja után ezt a munkát vállalta, és nagyon jól ismerjük őt, úgyhogy örülünk annak, hogy ön itt van, és egyébként Hácimakákis úr születésnapja is van ma. Köszönöm szépen. Jirzsi, köszönöm szépen, hogy meghívtatok erre a mai találkozóra. Szerintem rögtön mélyüljünk el ebben a témában. A Hidrogén Európa, ahogyan önök is láthatják, 94 tagunk van, 16 európai tagállamból, nagy cégek vesznek ebben részt, és nagyon sok KKV is kb. 50-50 százalékban. Miért is hívtak meg engem ide? Hát ez a slide mutatja azt, hogy a hidrogén technológia hogyan néz ki a többi technológiához képest. Elektrolízissel gázhalmazállapotból folyékony halmazállapotba tudjuk átalakítani, a vízből tudjuk kinyerni, de elektromos áramot is nyerhat, nyerhetünk belőle, és ezért egy nagyon jó elektromos áram backup ez a lehetőség, és nagyon rugalmas energiahordozóról van szó. Nagyon sok tárolási technológia létezik, itt néhányat be is mutattam, de rugalmasságának köszönhetően a nagy méretek, nagy mennyiségek szempontjából rendkívül kedvező tulajdonságai vannak rövid távon, elektrolízis technológia befektetéseket igényel, ez magas költségű beruházás, de ugyanakkor minél nagyobb méretben vagy mennyiségben gondolkodunk, annál alacsonyabb arányosan a költség, 10 gigawatt per órás mm, szint fölött mindenképpen megéri. Itt van a Kolhoit példa. 50 másodperces ez a, a kis videó, megéri megnézni, mert itt lehet látni azt, hogy pontosan hogyan is működik a Colroyd az egyik legnagyobb cég Belgiumban és Hollandiában, és az északi tengeren az egyik legnagyobb befektető a zöld energiaforrásokba. És hát nem működtek jól a hűtőberendezései, és ezért valami egészen más technológiát akart kitalálni, és a hidrogén cellákat találta, ez a legjobb megoldás számára. Halléban, Brüsszeltől nem messze található az egyik tárolási központja, ott van az elektrolízis, tehát ott folyik az elektrolízis, és lehet látni is, egyébként el is lehet látogatni ide, tudom, hogy Paul Rubi, Rubiget ez érdekli, és esetleg más kollégákat is. Lehet látni azt, hogy konkrétan hogyan működik ez a rendszer, és hogy mennyire problémamentes. Itt egyébként lehet látni ezen a szlájdon, hogy a hidrogén egy zöld erőforrás a szélenergiához, vízenergiához hasonlóan, itt tulajdonképpen, ami nagyon másként néz ki, az a tárolási lehetőségek tárháza, mert az nagyon sokrétű, és üzemanyag cellákká lehet átalakítani. Itt láthatjuk azt, hogy hogyan is néz ki konkrétan. Ez az egyik legnagyobb elektrolízis helyszín Frankfurthoz közel található Európában, ez a Siemens Linde ö, létesítménye. Hat megawatt órát állít elő a hálózat számára, és az elektrolízis neve Scierizer aztán tárolni is lehet, és a gáz hálózathoz is hozzá lehet csatlakoztatni, 3%-a egyébként ennek be is csatlakozik a földgáz hálózatba. A mobilitásban fel lehet használni, például a Hyundai és a Toyota felhasználják, amelyek múlt, szeptember, múlt év szeptember óta vannak piacon. Látjuk azt is, hogy itt vannak kisebb és nagyobb járművek, buszok. 90 busz Európában ezt alkalmazza, hiszen a buszok piaca is nagyon érett piac, mint a itt van aztán egy nagyon érdekes hidrogénnel működő kerékpár is, 100 kilométert lehet ezzel az egy cellával megtenni, és itt azt láthatjuk, hogy mit, mire képes a hidrogénenergia, hogyha összehasonlítjuk a rendes dízel vagy kőolaj alapú üzemanyagokkal. 5 perc alatt eljuttatható 500 kilométeres távolságra. A Tesla is nagyon érdekes megoldásokat kínál a töltők esetében. Amennyiben ezt össze akarják hasonlítani a meglévő lehetőségekkel, itt az az érdekes ebben a lehetőségben, hogy igaziból nem kell megváltoztatni fogyasztói szokásainkat. Holnap fogjuk egyébként az első belga Záventemben található töltőállomást megnyitni. Természetesen mindenkit meghívtam erre. A hidrogén busz holnap 12.30-kor látogat majd el az Áventemi töltőállomásra, hidrogén töltőállomásra, de a Linde kerékpárral is el lehet oda menni. fel lehet használni a hűtés és a fűtés területén is. A legnagyobb zöld ö, energia ö, vásárló a Google, és ö, ennek a backup megoldása a dízel, tehát a gáz, gázolaj, most viszont át kívánnak térni erre a biztonságos energia, mm, zöld energia megoldásra, amely nagyon sok lehetőséget biztosít. Realitása ez ma már? Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag igen, Japánban a japán kormány a Tokiói olimpiai játékokat, a 2020-as olimpiai játékomokat át akarja alakítani zöld játékokké, vagy játékokká, vagy hidrogén játékokká, és Fukushimát is lekívánják cserélni erre a zöld energiára. Korábban felmerült a tárolás kérdése, ezzel kapcsolatban egy tanulmányt hoztam el, amely pont ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ezt egyébként ki is tettem a bejárathoz, ez egy nagyon jó tanulmány, amely bemutatja azt, hogy a definíciós problémák, a ösztönzőkkel kapcsolatos problémák hogyan jelennek meg. Ezek érdekes területek az Európai Parlament jogalkotása számára is. Nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire nem hatékony a rendszer, amiért nem tudjuk ezt a túl nagy túltermelést becsatornázni a meglévő hálózatokba. Tehát ez lenne a probléma. Vannak jogalkotási kihívások, aztán természetesen piaci bevezetésre is szükség van, politikai támogatásra van valamennyi politikai támogatás, de nem elegendő, és olyan ösztönzőket kell beépíteni a rendszerbe, amelynek köszönhetően Kolicek úr is itt bólogat, tudja, hogy miről beszélek. Nagyon fontos lenne az, hogy az energiatároló kapacitásokat adómentessé tegyük hasonlóképpen a bioüzemanyagokhoz. Jirzsi, mit lehetne tenni, hogyha mondjuk milyen, hogyan lehet feljutni az elsőtől a 14. emeletig itt az Európai Parlamentben? A, hogyha 2050-re teljesen vissza akarjuk szorítani a felhasználást, akkor ahhoz azt kell, hogy mondjam, hogy a hidrogén az egyetlen olyan energia, amely ezt lehetővé teszi, anélkül, hogy megváltoztassuk szokásainkat, és a lehető legmagasabb hatékonysági szint mellett. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A politikusok egy kicsit tovább beszélnek, mint a professzorok, hadd mondjam ezt, ez egy új felfedezés számomra, is. Köszönöm szépen az előadásokat, nagyon érdekesek voltak ezek. Önök nagyon elkötelezettek a téma iránt. És most pedig a Tesla Energia alelnöke, Ben Hill fog hozzánk beszélni. A, szolá, a, a napenergiából származó villamos energiával foglalkozott éveken keresztül, most pedig 2015 óta a Tesla energia ambiciózus céljait igyekszik megvalósítani Európában és Afrikában kereskedelmi célú energiatermelés terén nem csak Európában, hanem Afrikában is, és nagy érdeklődéssel várjuk a beszédét. Hadd mondjam el, hogy az első két beszéd a legfontosabb problémával foglalkozott az Európai Unió jövőjében az energiatárolás szerepe. De Hacimakakis úr pedig egy másik témát vetett fel, az energia az energia tárolási megoldások a végfelhasználók számára. És akkor most megadom a szót Ben Hillnek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, eh, kedves kollégák, kedves képviselő. Ebben eh, a részben a eh, tárolásról és a specifikus technológiákról fogok beszélni. A lítium elem ugye egy nagyon ismert energiatárolási lehetőség. A Tesla missziója az, hogy megváltoztassuk a világot, illetve a világ átállását meggyorsítsuk a fenntartható energiára. A dekarbonizáció elengedhetetlen, ezt akarjuk megvalósítani, és hát a világot ezzel megváltoztatni fantasztikus energiát felhasználó termékeket és autókat lehet így is előállítani. A piacon már létezünk, már megvagyunk és már változtattunk sok mindenen, a fogyasztók szokásain is például. Ez itt a lakó környezetekben biztosított megoldásokra egy példa, háztartások, amelyek már használják ezeket az alkalmazásokat, részben már kapcsoltak a rendszerhez, ennél nagyobb vízióink is vannak, és az a célunk, hogy a fogyasztók hamarosan a saját energiafelhasználásukat menedzselni tudják odahaza akkumulátorok és más energiatároló rendszerek segítségével. Ami a kereskedelmi oldalt illeti, ez egy Havajban épülő mm, erőmű, napenergiát használó erőműnek a példája, és ez is itt az akkumulátor energia tárolás kiváló példája, ez nagyon jelentős abból a szempontból, hogy a gerinchálózatot, illetve a mikrobit rendszerek szempontjából agregátorok segítségével a fogyasztók költségeket tudnak megtakarítani. Ez nem egy tudományos kísérlet, hanem ez már a piacon befutott gyakorlat, ezt már használják az emberek, akár végfelhasználók háztartásokban, vagy ipari, kereskedelmi szinten. Ez már megtörtént, ez már, ez már folyó gyakorlat. Nos, az energia tárolással kapcsolatban milyenek a kapacitások. Itt vannak bizonyos régi generációjú erőművek, ahelyett, hogy új generációt vagy új infrastruktúrát hoznának létre, azt látjuk, hogy az energia tárolás sokkal kisebb költségen megvalósítható, és sokkal nagyobb előnyt részesít a közösségnek, és ez nagyon fontos ahogy a napenergia növekszik, a napenergia és a szélenergia felhasználata, felhasználása, ezért a gerinchálózat stabilizálása is nagyon fontos. Különböző típusú energia tárolási módszerekre van szükség. Egyre csökken a megújuló energiaforrásokból származó energia ára, és növelni lehet az energia mixet, vagy bővíteni, Eddig ugyanis elég korlátozott volt az, energi, az megújuló energiaforrások használata költségek miatt. A Tesla egy nagyon híres akkumulátor e, gyártó, e, az akkumulátor technológia területén sem állt meg a fejlődés, napra napra e, új innovációk merülnek fel. Egy nagyon gyorsan javítjuk az akkumulátorcellák dizájnját, illetve, illetve minőségét, és igyekszünk elérni azt, hogy hamarosan minden háztartásban elérhető legyen ezek feltöltésére a lehetőség. A globális akkumulátor cella piacról láthatnak itt egy képet. A Tesla Energia projekt, tehát ennek ez egy fontos projektje, és hatalmas, több milliárd dolláros vagy euró, eurós beruházásra kerül sor annak érdekében, hogy ez a akkumulátor technológia költséghatékony legyen, és szériagyártás megkezdődhessen. Az Öt célkitűzésünk van az Európai Unió energia céljai öt célt határozott meg az Európai Unió, ebből kettőre szeretnék kitérni. Az Európai Unió nagyon sok olajat, gázt és szént is importál az Egyesült Államokból. Az energiabiztonság kritikus számunkra, kritikus fontosságú számunkra és a különböző jelentések becsléseire hivatkozva arra tehát, hogy az energia előállítási kapacitás minél nagyobb része megújuló energiaforrásból származon, ehhez a gerinchálózatot stabilizálni kell, még akár 100%-ot is el lehet érni, remélhetőleg még a mi életünkben ez meg fog történni, de ez csak egy indikátor. Ez minden tárolásra vonatkozik, nem csak a Teslára. A Tesla az akkumulátor technológiában vezető szerepet játszik, az, de, de egyéb szivattyús és egyéb tárolási módszerek is felmerülnek. Amire szükség van, az az, hogy biztosuk, hogy a különböző piacok hozzáférhessenek az energiatárolás lehetőségeihez, és ne, ke, és ne kelljen ezt transmissziónak vagy előállításnak nevezett kategóriákba bekényszeríteni. Ami a az, az akkumulátor tárolást illeti, ezt eh, kiválóan lehet használni a gerinchálózat támogatására, hogyha a gerinchálózat éppen eh, gyenge, a eh, villamoserőművek pedig lekerültek a, a hálózatra. Egy nagyon jó, költséghatékony válasz lehet ez még a megújuló energiaforrások növelése nélkül is követhető modell, tárolási modell ez, és ez csökkenteni fogja a költségeket a fogyasztók számára. Már fogy az időm. Mit érhetünk el a tárolással? Elkerülhetjük a, a költségeket, az olyan infrastruktúrális beruházási költségeket, amelyeket senki nem akar kifizetni, és a gerinchálózatra gyors, sokkal gyorsabban le tudunk csatlakozni, és be tudjuk ezt indítani. Nem annyira az elektronok mozgatására, inkább az információ mozgatására eh, koncentrálunk. És eh, ez kulcsfontosságú. Az végül pedig ezzel az egy uh, szlájddal hat uh, fejezem be, mit jelent ez a um, háztulajdonosoknak például, az emberek látják, kezdik megérteni, hogy hogyan tudják saját maguk az energiát menedzselni, ők maguk dönthetik el, hogy hogyan használják fel az energiát. Ez nagyon fontos a transmisszió szempontjából, a fogyasztó számára, illetve a vállalkozók számára is, hogy ne függjenek a nagy cégektől. A Powerwall, ez például egy háztartásokra kifejezt, kifejlesztett projekt, és ezzel a háztulajdonosok például, vagy lakástulajdonosok maguk dönthetik el, hogy hogyan látják el a saját háztartásukat energiával, és be lehet programozni azt, hogy mikor töltse fel az akkumulátort a lakás vagy háztulajdonos, nyilván nem a csúcsórákban, amikor a legdrágább az energia. Tehát nagyon érdekes dolgok történnek, igyekszünk e, elérni hogy azt, hogy a tárolás előtt elakadályokat leépítsük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a beszédét, most pedig megnyitom a vitát. Paul Rubik úr, az első hozzászóló, tessék. Ich möchte mich recht herzlich äh, bedanken. Äh, Köszönöm szépen. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist. Äh, Hatalmas lehetőség megújuló energiákat úgy hozzáférhetőbbé tenni, hogy betartjuk azt az elvet, hogy a hálózatok infrastruktúráját úgy építjük meg, hogy az áraktól tesszük függővé ezek kialakítását, és a tárolás áraitól függővé. A Tesla esetében érdekelne, hogy egy ilyen tárló élettartama mennyi. Tudjuk, hogy nagyon függ attól, hogy úgy használjuk-e, hogy mintha Strasbourgban közlekednénk, hogy minden utcasarkon meg kell állni és újraindulni, vagy pedig a, a szabad autópályán. És mit gondol a Tesla arról, hogy nem lenne érdekes zöld hullámokat a régi algoritmusokra alapozva ö, teremteni a Smart City-ben, hogy kevesebbet kelljen megállni A-ból a B pontba való e-, eljutás során, és ezzel kimélyük a, a tárlók élettartamát. És akkor még nem beszéltünk a fékezéskor keletkező porról, a, a, és a sok energiapazarlásról. Tehát gondolom, hogy komplex rendszerekre van szükség, és ha technológiai opciókat elemezzük, van egy ilyen nevű munkacsoportunk is, akkor a mobilitást átfogóan kezeljük. Ez a vasút esetében is érvényes. A vasút az, ahol a hosszabb ideig konstant sebességgel haladni, ennek van ezért, éppen ezért a legnagyobb energiahatékonysága is, de a közúti közlekedésben folyamatosan lassítani, gyorsulni kell, és a GPS ezen valamit javított, de közben nőtt az autók száma, és továbbra is fennáll a kihívás. Tehát maga az autó is egy elavult közlekedési eszköz, magát a közlekedés kellene okosabbá tenni. Köszönöm szépen. Most Gielka úrnak adok szót az SSD frakcióból. Köszönöm, elnök úr. Jelenleg az energia 40%-a fűtésre megy. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk ezekről az új alkalmazásokról. és, de az energia hatékonyságát makroszinten kell vizsgálni. És a legnagyobb probléma a fűtés. A fűtés mindig helyi feladat, nincs közel a mobilitáshoz, ugyebár, és ez, ehhez kapcsolódik a kérdésem. Önök milyen vízióval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy ezeket az új technológiákat hogyan lehetne a fűtés hatékonyságának növelésére hasznosítani. A konverzió lánc túl hosszú, és mindegyik lépcsőjében energiaveszteség van. Nyilván egyszerűsíteni kéne ezt a láncot. Erikson úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek találom ezt a mai vitát, sokféle út áll előttünk egyszerre. És jó, hogy választhatunk, bár nem könnyű választani, hogy melyik úton menjünk tovább. Lehetőségeink minden esetre legalábbis vannak. A távfűtés kiváló példája lehetne annak, hogy hogyan lehet nagyban a megújuló energiákat befogni a hámba, De emellett az is érdekes, hogy egy új ágazat teremtődött meg, kifejezetten a, az energiatárolással foglalkozó cégek, középméretű cégek sora nőtt ki a földből nemrégiben, főleg az elektromos áram, árának növekedése miatt, és ez a piacot megmozdíthatja, és a produkciós kapacitások is talán megnőnek majd. De az elektromos energiapiacon még mindig nagyon nagyok az árkülönbségek Európában, és talán pont ez ösztönzi most az olcsóbb energiához való hozzáféréssel foglalkozó cégek ázsiója. Ön szerint az következő 5-10 évben megtörténik ez az átállás? Ön szerint? Olvastam egy érdekes dolgot, illetve vitáztunk az acélipar helyzetéről Európában. És az acélipar iszonyú mennyiségű szenet használ föl, nagyon sok kibocsátással rendelkezik, szennyezi a levegőt, de a svéd acélipar előállt azzal a gondolattal, hogy hidrogént fognak használni a jövőben szén helyett. Ön szerint ez egy életképes gondolat, hogy az acélipar is átálljon a hidrogénre? Mert ha ebben lehet hinni, akkor én szívesen hiszek, hatalmas ö, olcsó energiaforrás lehetne a hidrogén, és kiváltaná a szenet, és kiegészítve az olcsóbbá váló szél és napenergiával, az acélipar egy innovatív módon lenne megmenthető. Viszont Kohlicek. Kohlicek úr kap szót, nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Most vállalkozói minőségemben szólalok föl, akinek három napelemes kis erőműve is van. Ebből kettő 4,1 kilovettes és a másik az 2,7 kilovattos csúcs teljesítményeket mutat. Ezeket a hálózatba szeretnénk becsatlakoztatni, de igaziból semmit sem fizet nekünk a áramszolgáltató. Ez egy speciális helyzet miatt van így a Csehor- Csehországban. Az akkumulátoros vagy cellás megoldás a nyaralomban létezik, ezt saját felhasználásra termelem ezeket, ezt az energiát. 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt egy Európai Uniós irányelv, amely kimondta, hogy 2020-ra egy a az energiának hidrogén, a hidrogéngazdaságból kell, hogy származzon azóta igaziból egyetlen egy szót sem hangzott el arról, hogy ez mondjuk hogyan néz ki ennek az impla, implementációja a csehországban vagy bárhol máshol vannak olyan buszok, amelyek hidrogén cellákat alkalmaznak, nagyon logikus, és zöld ez az energia, tiszta ez az energia, tehát csodálatos. Nagyon elegáns, jó megoldás ez. Úgyhogy a kérdésem a következő. Én nagyon sokat biciklizem, ilyenkor nincsen szükségem az energiára de mégis nagyon érdekelnek ezek az elektromos autók is, mert például ez a 4 kilovattos kis ö, termelés, amennyiben ö, meg tudjuk őrizni, tárolni tudjuk az energiafelesleget, amelyet termel, azt csodálatosan fel lehet használni. Főként nagyon nagy igény van az energiára, több helyen felhasználható, éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez gyakorlati haszna is van, és nagyon várom azt a napot, amikor végre a saját otthonomban is lehet egy ilyen kis mini erőmű, és saját magam számára fel tudom használni, mert nagyon szeretem a technológiát az, amit most, amiről most beszélünk, azt a gyakorlatban is meg kellene valósítani, meg kellene mutatnunk az embereknek, hogy az Európai Parlament nem csak beszél, hanem a mindennapi életre is hatása van annak, amit itt teszünk. Igen, ez így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen ezt a nagyon frissítő, érdekes gondolatsort. Tudjuk, hogy a tárolás rendkívül fontos, nagyon sok aspektus szempontjából. Azt is leírtam magamnak, hogy különböző helyszíneken, tehát a ciklus különböző folyamataiban lehet a tárolásról beszélni. Egészen máshogy néz ki a tárolás akkor, amikor energiatermelésről beszélünk, ez problémákat is vethet fel, de azt is mindenki tudja, hogy a elektromos autók is tárolhatnák ezt az energiát nagyobb mennyiségben. az én kérdésem egy egoista kérdés lesz. Gerek úr jelentése kapcsán, amely a fűtés-hűtés rendszereire vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a fogyasztói oldalról is meg kell vizsgálni. Engem az érdekelne, hogy milyen jogi problémák mutatkoznak ezen a területen, hiszen a hűtés-fűtés kérdésében talán a motiváció a legfontosabb. Hogyan tudjuk azt a motivációt előidézni, hogy ezekben a projektekben az emberek részt akarjanak venni? Én úgy gondolom, hogy mindenki erről a kérdésről, a vendégeink közül mindenkinek a véleménye érdekel. Köszönöm szépen. És most a kérdés listám végére érkeztem, de én is hozzáteszek még egy kérdést Jorgoszhoz. Minden bizonyal emlékszel még arra, hogy a az évszázad elején, tehát 15 évvel ezelőtt, már jó régen volt ez, sokkal többet vártunk a hidrogén gazdaságtól. Az Egyesült Államokból Rifkin professzor érkezett ide Európába, és ő azt mondta, hogy 2010-ben, nem később, 2010-ben hidrogén akkumulátorokat lehet majd városolni, vásárolni bárhol Európában, épp úgy, mint Kínában. Nem tudom, hogy mi történt, és mikor történt, talán ezt meg tudod magyarázni, hogy Miért van ilyen nagy különbség ahhoz képest, amit 15 évvel ezelőtt vártunk a hidrogén alapú gazdaságtól, És hogy néz ki mindez a jövő szempontjából? Hogyan lehet a jövőben továbbfejleszteni ezeket a lehetőségeket? Tudnának-e egy időpontot mondani, plusz-minusz 5 évvel körülbelül, amikor végre leállíthatjuk a gáz vagy földgáz alapú bekapokat? Tehát a gáz alapú a támogatásokat le tudjuk, vagy tartalékokat le tudjuk cserélni megújuló energiaforrásokra. Lehet, hogy nehéz ez a kérdés, de számomra nagyon releváns, nincs is egyébként más kérdésem. Talán ugyanebben a sorrendben kezdhetjük a válaszokat is. Köszönöm szépen. Nem volt könnyű ez a kérdés. Talán majd belenézünk egy kristály gömbbe. Rübig úr Önnek azt tudom válaszolni, hogy nem tudom, hogy részleteiben hogyan valósul majd meg mindez. Gyerek úr, ön a hűtés-fűtéssel kapcsolatban tett fel kérdést, ez később is felmerült ugyanez a kérdés. Egyébként ezt nagyon sok helyen felmerült már, hogy az energia, tárolás hogyan valósítható meg. Tehát hogyan lehetne átszervezni ugyanazokat az energiaforrásokat a fűtésről mondjuk a közlekedésre átcsoportosítani. Mert ezzel egy kiegyensúlyozottabb piacot lehetne létrehozni. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen megoldás már most? Itt van egy ír cég, amely már ma is biztosítja az elektromos áram tárolását, melegvíz és fűtés tekintetében. Ez bojlerekben valósul meg, és aztán egy rendszergazda át tudja ezt alakítani akkor, amikor túl sok van belőle, ilyenkor negatívba megy át az elektromos áramára, tehát ez már egy megkezdett folyamat, miért nincsen még belőle több? Nos, hát azt hiszem, hogy ezt a rugalmasságot kell tudni eladni a piacon. Agregátorokra van szükség, és ugyanez a piac nem olyan érett még Európában, mint az Egyesült Államokban. Egy egységes piaci szereplőre van szükség, tehát ezt ilyen formátban tudom elképzelni a jövőre nézve. Erikson úr kérdésére az arbitrás, tehát hogy hogy lehet olcsó más vásárolt elektromos áramot drágán eladni, hát ide az arbitrázsra van szükség. Az elektromos áram ára azt mutatja, hogy a piac hogyan alakul, a kereslet, kínálat hogyan alakul, hogyha túl sok a kínálat, akkor lemennek az árak, és fordítva. Hogyha csak piaci szempontból vizsgáljuk ezt, akkor mindennek le kellene gyűrűznie egészen a fogyasztókig. Tényleg azt akarjuk, hogy akár csak egy percre vagy öt percre is nagyon magas áron jussanak hozzá a fogyasztók, vagy inkább csak az ipari fogyasztókat tegyük ki ilyen áringadozásoknak, tehát ez inkább egy szociális kérdés, hogyan akarjuk ezt megvalósítani. Azt hiszem az arbitrázs talán az egyik legjobb megoldás, és úgy gondolom, hogy ki kell egyensúlyozni a rendszert, és végül mikor nem lesz már szükség földgáz backupra. Én azt hiszem, hogy miután itt hatalmas mennyiségű energiára van szükség Európában, én nem gondolom, hogy én még látni fogom azt a napot, amikor ez megvalósul. So I uh, like first to answer the question. Köszönöm. Először hadd tegyek ki még egyszer a fűtés kérdésére. Nagyon fontos látnunk azt, hogy természetesen a fontos nem, nem jó úgy látni a dolgot, hogy az egyik oldalon van a fűtés, a másik oldalon az elektromos energia. Azt gondolom, hogy a jövőben ez össze fog fonódni, és egyre több nagyobb mértékben fogja, fogja a fűtést, és fogjuk a fűtést és megújuló energiaforrásokból lefedni. Miért? Azért, mert a legújabb megújuló energiaforrások egyre több villamos energiát termelnek. Hogy tudjuk ezt a házakban hatékonyan megvalósítani? Egy technológia nagyon hatékony lehet, ez a fűtős szivattyú, de ezt nem lehet olyan könnyen e, alkalmazni minden házban. Tehát a hosszú távon nagyon fontos, hogy a házak be tudják fogadni a fűtési szivattyúkat, és azt hiszem, hogy akkor ez, ezok után már néhány évben belül elterjedhet és a megújuló energiaforrások így eljuthatnak a háztartásokba. A Németországban körülbelül 600 terawatt órát használunk és hogyha a 200, e, 200-ra lenne szükség, hogyha ezeket a e, fűtésre használatos szivattyúkat használnánk, tehát egyharmaddal kevesebbre. E, ez nagyon fontos, ezen nagyon sokat kellene dolgoznunk. Ami a hidrogénnel kapcsolatban valaki feltette azt a kérdést az acélágazatban, igen, ezt megvizsgáltuk, megnéztük egy tanulmányt, ezt nem tették közé a siemens együtt, megnéztük, hogy hogyan lehet hidrogénnel működtetni egy acélerőművet. Hát ez működik technológia szempontjából, hosszú távon megvalósítható, de először végig kell gondolnunk azt, hogy már ma is nagyon sok hidrogére van szükség a vegyiparban hogy ammóniát állítsunk elő, elő, hidrogére van szükség, nagyon sok mindenhez hidrogére van szükség, tehát mielőtt egy új piacot nyitunk meg, azt hiszem a meglévő piacokat kellene kiszolgálni. Mert akkor nincs szükség olyan nagy átstruktúrálásra. Hosszú távon valószínűleg szükség lesz a hidrogénre a acélágazatban is megvalósítható, de ez nem holnap lesz. Aztán még egy dolog, miért nem valósul meg most a hidrogén gazdaság? Azt hiszem, hogy itt nagyon optimisták voltunk. A 90-es években az volt az elvár, eh, a, az volt a eh, gondolkodás, hogy az üzemanyag cellák nagyon eh, olcsók lesznek, és ezeket nagyon jó lesz majd el, eladni. Most körülbelül kilovattonként 50-100 euróról beszélünk, ez egy, ez egy félrevezető kiinduló állapot volt, hogyha ez lenne a helyzet, akkor persze teljesen más lenne most az energiaelőállítás helyzete. Aztán 2050-ben eh, lesznek-e még eh, kérdés, hogy lesznek-e még gázerőművek. Köszönöm szépen, Haci Makakis úr, köszönöm szépen először is. Azt szeretném elmondani, hogy van egy, egy második modell, az egyik az elektrolízissel kapcsolatban, illetve Katarina Bongabok van itt a Siemens részéről, aki el fogja mondani, hogy hogy működik ez, és aztán van egy um, másik üzemanyag cella, stationary üzemanyag cella, amelynek a bemutatása is megtörténhet, és ezt a modellt megtekinthetik. Most Köszönöm a kollégának, hogy, eh, illetve a professzor úrnak, hogy eh, az egyik kérdést megválaszolta, de hadd mondjam el, hogy eh, ugye a professzor azt mondta, hogy, hogy majd jó sokára lesz rendelkezésre annyi hidrogén, amennyire szükség lehetne. Hogyha a modellt kihasználjuk, ami egyébként itt van, akkor akar ezzel két millió autót is futtathatunk, működtethetünk. A, vagy a finomításban is például kibocsátás mentesen helyettesíteni lehet olyan anyagokat, amelyek kiváló eredményt hoznak majd, Paul Rübich megérkezett ide a panelbe, ami a Smart City-ket illeti, intelligens városokat, egy kicsit messzebb mennék. Mi a helyzet az intelligens TNT koridorokkal? Jelen pillanatban beszélünk a dekarbonizációról, de senkinek sincs fogalma se róla, hogy hogyan lehet ezt elérni. Egyre nem, nem igazán a vasúti hálózatot használják ki teherszállításra, hanem még mindig a kamionokat, azok dízellel működnek. Ezeket a korridorokat létre kellene hozni hidrogén feltöltő állomásokkal, de egy standard nagyon fontos téma, ez TOA is foglalkozhat ezzel, olyan sok különböző modell van, és hogyha Európában a nehez, nehéz gépjárművek Szicíliából Kopenhágába mehetnek, hogyha ugyanezt el lehetne érni hidrogénnel, az nagyon jó lenne. Gérek professzor úrnak nagyon köszönöm. Még egy dolgot hadd vessek fel, azt hiszem, hogy már a prezentációban is elmondtam. Az üzemanyag cellával nagy hatékonyságot lehet elérni, talán a legnagyobb hatékonyságot, akár 60%-ot is, és ez tényleg elég magas. Kohlicek úr nagyon jól tudja, hiszen a technológia nagy rajongója, ismeri ezt, kis és nagy applikációkra is jó ez. Egy dolog, amit ad mondjak el korábbi képviselőnek, képviselőként, amikor 2004-ben itt elkezdtem dolgozni, itt volt ez a bióüzemanyag őrület, mindenki bizony bioüzemanyagról beszélt, nem lehetett elbújni a csapat, ez, ez folyt, nagyon sok jogszabályt hoztunk létre, és két és három év múlva, két-három év múlva ennek az ellentéte merült fel. Úgyhogy ezek az extrémek nagyon veszélyesek. A politikusokat, a közvéleményt mindenkit félrevezetnek. Most nem fogok vitát nyitni, de az a benyomásom, is azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy az akkumulátor őrület ugyanerre emlékeztet biztos vagyok benne, hogy szükség van az akkumulátorokra, biztos, a mixben is, de ez az őrület, ez, ez nem lesz jó. Az e, e, e villamosítás e, folyamatában, mert el fogjuk e, érni a határainkat. Szodárgász úrnak köszönöm szépen a kérdését. Azt kérdezte, hogy a technológiák egy részét miért nem használják ki. hát mondjuk egy példát az Európai Parlamentre vonatkozóan. Az Európai Parlament új épülete Luxemburg Burban, a Konrad Adenauer épület eh, kiírásában üzemanyagcellák szerepeltek zéró kibocsátás miatt, vagy kevés eh, kibocsátás miatt, és ez volt a eh, kiírásban. És aztán jöttek az ajánlatok és az árak. És aztán elég az Európai Parlament döntéshozási folyamatában elég alacsony szinten, nem az elnök, hanem sokkal alacsonyabb szinten úgy döntöttek, hogy á, nem, nem, nem, ez túl drága és leállították. Az Európai Parlament adminisztrációja és túl eh, drágának tartották. Persze, hogy drága, persze, hogy drága, mert még csak a kezdeti állapotban van. Hogyha ezeket a problémákat nem tudjuk eh, legyőzni, akkor soha nem fog ez eh, megoldódni. Sajnos Jelsinek el kellett mennie. Ő tette fel az alapvető kérdést. Rifkin mit rontott el, és mit, mit, miben volt javára a hidrogén ágazatnak. Sokan a hidrogén világban nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy Rifkin nem tett jót a hidrogén ágazatnak, mert túl nagy elvárást kreált, és arra voltunk kényszerítve, hogy túl nagy ígéreteket tegyünk. Hogyha túl nagy ígéreteket teszünk kétszer-háromszor, akkor már nem vagyunk megbízhatók és nagyon sok hit, nagyon nagyban vesztettünk a hitelességünkből. Ez igaz, Rifkin nem igazán ismerik a hidrogénről az USA-ban, talán Kaliforniában igen, de itt nem. Na most eljött az ideje annak, és ez a válaszom Jerzy Buzeknek, a COP21 után és nyilván emlékeznek rá, hogy évekig folyt a vita ezzel kapcsolatban, hogy van-e globális felmelegedés, vagy nem. Most nincsen kétsége ezzel kapcsolatban. A globális felmelegedés ellen ígéreteket tettünk, és most lehetőségeket kell teremteni arra, hogy elérjünk oda. A Greenpeace a legutóbbi jelentésében, amely az energia forradalomról szólt, megemlítette, 622-szer eh, említette meg a hidrogént a eh, jelentésében, és nagyon kritikus volt. Azt mondták, hogy ha 2050-re el akarják érni ezeket a célokat, akkor nincsen túl sok lehetőség erre. Eh, az egyik a hidrogén. Köszönöm szépen, az utolsó 5 perc pedig Ben Hillé. well. A kérdés eddig sokféleképpen fel megfogalmazódott előny, hogy erre most válaszolhatok. A Smart City-hez megvan már a technológia, az autonóm autó is létezik már, és meglepően jól működik. Ezt tömegtechnológiaként még nem tudjuk elterjeszteni, de a DG Transportation főigazgatóság foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az európai úthálózat szervezésével is foglalkozunk. A közlekedés dekarbonizációja és annak kapcsán, hogy mennyire elszennyezett Európa városainak a levegője, és milyen gyakran vannak, főleg Dél-Európában smogriadók, nagyon sürgősen megfontolandó. Nyilván az lenne legjobb, ha a járművek nem szénanyagú alapú üzemanyagot használnának a városokban, minimum, de a közutakon is persze lehetne tenni valamit. Új üzleti modellek kezdenek kialakulni, agregátoraink is vannak már, az üzleti modellek is alakulnak, vállalkozók is vannak, akik tárolóeszközöket gyártanak, egyre jobbakat. Az agregátorokat most már el lehet adni, ez nem a jövő technológiája, ez a ma technológiája. Tulajdonképpen csak arra van szükség, hogy ne korlátozzuk ennek a kereskedelemnek, iparágnak a kialakulását. És sajnos ez nem mondható el, egyes tagállamokban nem adnak ennek kellő utat. Kolecsek úrnak azt mondanám, én a saját elektromos áramtermő generátorommal töltöm az autómat, és a következő lépés az lehet, hogy a szomszédja autóját is öntölti, és ezért még pénzt is kap. Tehát az energia tárolás minden energiaügyi megoldásnak a kulcsa, minden üzleti modellnek, a piaci modellnek a kulcsa. Ez az végfelhasználónak nagyon sok pénzt takaríthat meg, és összességében az egész Európai Uniót magabiztosabb, önellátó pályára állíthatná. Köszönjük szépen, nagyon sok izgalmas dolgot hallottunk. Feltöltöttük az akkumulátorainkat a következő időszakra ezzel a sok ismerettel. Látjuk, hogy mit lehetne és mit lenne érdemes csinálni, <clears throat> Úgyhogy mindenképpen azon kell lennünk, hogy nem csak az európai gazdaság érdekében, hanem globális érdekek figyelembevételével is tegyünk valamit ebben az ügyben. Köszönöm azoknak, akik eljöttek a bizottságtól, a képviselők köréből vendégeinket. Egyéb kérdések nincsen, senkinek felvetése, akkor csak annyit kell bejelentenem, hogy május 23-án lesz a következő szakbizottsági ülés 3 órától, 9-től 12.30-ig. Búcsúzom, berekeztem az ülést viszontlátásra. Have a test drive on the Linda bike if you want. <laughs>